Okay. Az elnök. Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Okay, dear colleagues, please take your seats. Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Now, uh, where's the no? Uh, as uh, as uh, some of you know. Tisztelt kollégák, ahogyan bizonyára önök közül egy páran tudják, négy nappal ezelőtt kineveztek Görögország új külügyminiszterének. I thank you. Köszönöm. The interesting part of this job was... Az érdekessége az, hogy vasárnap és hétfőn, amikor először találkoztam hivatalosan a külügyminiszter kollégákkal Luxemburgban, senki nem gratulált, mindenki azt mondta, hát jó szerencsét. So, I, I just wanted to tell you... Röviden szerettem volna elköszönni önöktől, nagyon hiányozni fog az Európai Parlament, nagyon hiányozni fognak a barátok innen, és nem hiszem, hogy Európában van jobb hely az együttérzésre, a szenvedélyre, ezt tapasztaltam itt a parlamentben. Nem szeretném, hogyha az utolsó elköszönő szavam angol, angolul lenne. Nem szeretném, hogyha megfeledkeznének az elmúlt másfél évben tanult görög szavakról, ezért elmondom, hogy mit javaslok. Hogy is mondjuk azt, hogy mellette? How do we say against? Hogy mondjuk ellene? Ah. Te. How do we say abstention? Hogy mondjuk, hogy tartózkodás? Remek. És még egy kérésem lenne. Azt kérem, hogy a szocialisták és a GUE, mondják, hogy ITER, a néppárt, a szocialisták és az ICR KATA, a többiek APOSZI. Egyszerű? Akkor tessék, rajta! Fantastic. Fantasztikus! Fantasztikus! Uh, Köszönöm szépen. Schulz úr kér ügyrendi kérdésben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan azt kiabálják, hogy Katá. Apa ripete mondja a felszólaló. Elnök úr. Azért kértem szót, mert azt hiszem mindannyiunk nevében szólok, de ha csak a frakcióm nevében szólnék, akkor szégyelném is magam, tehát ha mindannyiunk nevében szólok, amikor azt mondom, hogy ön most nehéz munkát vállalt, ezt ön is tudja, teljes szolidaritásáról biztosítja önt a parlament, mert mindegy, hogy milyen politikai véleményen vagyunk, egy akarat hát összeköt minket, hogy ez a gyönyörű ország, amelynek ön lett a külügyminisztere, minél gyorsabban az EU segítségével a válságán túljusson, Görögországra szükség van, szolidárisak vagyunk az ön hazájával, az ön népével, és személyesen önnek a lelnök úr pedig azt szeretném mondani, külügyminiszter úr, Stavros, ön nem csak barátunk volt, nagyszerű kollégánk, hanem minden szempontból mindig elérhető együttműködő partnerünk. Sok sikert, én is good luckot kívánok önnek, neked. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, viszlát, és most pedig Diana Wallis alelnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy lehetővé tették, hogy elköszönjek önöktől.